Sor is szavazni fogunk, és akkor most következik a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelv átültetésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatosan. Barbara Weiler volt a jelentéstevő, négy percben megadom a szót. Elnök úr, biztos asszony, kedves képviselőtársak! Mielőtt rátérek a jelentésemre, még egyszer szeretném elmondani, hogy a saját kezdeményezési jelentésekről kapcsolódó döntéseikben nem helyesen járunk el. Amikor mindenféle párbeszéd, vita, elmarad. Szerintem ez nem egy parlamenti vita jellemzője. Remélem, hogy a parlamenti választásokat követően ezt minél előbb megváltoztatjuk. Mindettől függetlenül szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáimnak, akik ugyan nincsenek jelen, de akik közreműködtek, és nagyon kiválóan a jelentés elkészítésében, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, a szakbizottság titkárságának is, a vita során a szakbizottság számos új információhoz, tudáshoz jutott. Itt a vita arról szólt, hogy az átültetést minél előbb napirendre kell tűzni, 2007 végét, de azóta nem volt túl sok idő arra, hogy erről az irányelvről vitatkozunk, ami óriási harmonizációs igényt jelent. Számos tagállam nem tudta eddig az átültetést elvégezni, ugyanis ez nagyon bonyolult eljárásokkal is összefügg. Nagyon érdekes azonban, hogy három tagállam, ahol nem sikerült átültetni az irányelvet, az alapítók közé tartoznak az ember elvárná, hogy azért őnekik már vannak bizonyos tapasztalataik az EU-s joganyag átültetésében. Tehát három egyáltalán nem ültette át, többen csak hiányosan, és hárman az Európai Bírósághoz is fordultak bizonyos esetekkel. Tehát összességében elmondható, hogy az átültetés hiányos. A meghallgatásban is egyértelmű volt, hogy két tagállam, aki komoly kreativitást mutatott és elkötelezettséget, az nem más, mint az Egyesült Királyság és Ausztria. A belső egységes piac előnyeit a tagállamok javára kell alkalmaznunk, és az irányelv is ezt szögezi le, hiszen a határokon átnyúló eljárásokat egyszerűbbé kívánja tenni, egyszerűsíteni kívánja a szabályozókat, és kellő jogbiztonságot is hivatott teremteni különösen a fogyasztóvédelem területén a polgárokat védeni kell a különböző család gyakorlatokkal szemben. És ez vonatkozik épp úgy a kis vállalkozásokra is. A két irányelv remélem a közeljövőben ismét napirendre kerül, hiszen változatlanul ugyanolyan megtévesztő reklámokkal bombázzák a fogyasztókat, megtévesztő agresszív kereskedelmi gyakorlatoknak vagyunk szemtanúi, ismerjük a cégjegyzék, társaságok gyakorlatát, ami komoly gondot okoz a család gyakorlatok és egyéb példák. Köszönöm a bizottságnak, hogy az EU SWIP rendszerét bevezette, gyorsan lépett ezen a területen. Reméljük, hogy ezen a területen tovább folytatja majd a munkát, és azt várjuk, hogy az egyes tagállami szervezetek hálózata is minél előbb és minél szorosabban kialakuljon. Reméljük, hogy ezeket a gyakorlatokat minél előbb vissza lehet majd szorítani. Végezetül pedig, ami a sikeres átültetést illeti. Itt együttműködésre van a tagállamok között, a nemzeti képviselők és a bizottság között, és ha már itt a Lisszaboni célok szóba kerültek, én arra azt kérném, hogy a nemzeti képviselők több ellenőrzést gyakoroljanak nemzeti szinten e tekintetben, ami a jogszabályát ültetéseket illeti. Ez egy kiváló példa lenne. Köszönjük szépen. Vasziliu asszony következik a bizottság részéről. Köszönöm. Lajla asszonynak a jelentést és a felszólását. Nyilván a bizottság alaposan megvizsgálta a szöveget és kontextusát, és köszönöm, ahogy mondom, az elhangzott megjegyzéseket is az eljárással kapcsolatban. A bizottság egyetért azzal, hogy a tagállamoknak megfelelő módon át kell ültetniük a gyakorlatba a tisztességes piaci gyakorlatról szóló új szabályokat, és egységesen kell értelmezni az irányelvet minden tagállamban. Ami az átültetést illeti, két tagállam le van maradva, Luxemburg és Spanyolország. A bizottság az ő ügyüket a bíróság elé terjesztette tavaly júniusban. A bizottság az átültetéssel kapcsolatban együttműködést javasolt és működtet, hogy a helytelen átültetést megelőzze. Ezzel együtt vannak problémák egyes országokban, főleg azért, mert nem akarnak ezek az ország teljesen megfelelni a harmonizációs igényeknek. Ilyen esetekben a bizottság nem fog ö, ö, késlekedni, és jogsértési eljárást indít ellenük hiszen itt a fogyasztók érdekeiről van szó, és a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szívügyünk. Az Európai Parlament figyelmét felhívjuk arra, hogy a tisztességes piaci gyakorlat teljes harmonizációja nagyon ambiciózus dolog, és megbukott volna ez a dolog, hogyha a business-to-business business re is kiterjesztettük volna. A javaslatot megelőző tárgyalásokból egyértelműen kiderült, hogy kicsi volt a támogatása az irányelv hatájának kiterjesztésének a gazdasági kapcsolatok területére. Ami az agresszív üzleti gyakorlatot illeti, nos ezt először szabályozza az EU irányelv szintjén, és ez kizáról, ezt kizárólag a business to consumer, a B2C relációban kezeli. És volt már egy irányelv, amely a félrevezető reklámról szólt, ezzel összhangban hoztuk meg az új irányelvet, ami az egyéb fogyasztóvédelmi aspektusokat illeti, az Európai Bizottság a jövőben is az lesz, hogy a jogalkotás tervezésekor mindig a fogyasztói hálózatokkal együttműködve alakítsa ki álláspontját, és gondoljon mindig a végrehajtási eszközökre is. A bizottság már kialakított egy mechanizmust, amelyet, amelynek a kialakítását idén le is zárjuk, és örülünk annak, hogy a a második változata a Consumer Scoreboard-nak ö, hamarosan megvalósulhat. A jelentés is leszögezi, hogy szükség van információs kampányokra, hogy a polgárok tudatában lecsapódjon, hogy mi dolgozunk, és ehhez ö, tudni kell a fogyasztóknak, felhasználóknak, hogy egy-egy adat csomagot tartalmazó weboldal rajta van-e a bővülő fekete listákon. A bizottságot, bizottság biztosíthatja önöket arról, hogy a jövőben is azon leszünk, hogy a tagállamokkal szorosan együttműködjünk a tisztességesen telen piaci gyakorlatok megszüntetésére irányuló erőfeszítéseik során. Adatbázist hoztunk létre, amelyben benne vannak a nemzeti átültetés adatai, és esetjog is rendelkezésünkre áll, amelyet hasznos eszköznek tartunk. Köszönöm. A szavazásra holnap kerül sor. A módszerekről is szó volt. Ez az elnökök értekezletének döntésétől függ, és a frakcióvezetők döntésétől. Éppen ezért ennyire fontos. És akkor most folytassuk Pedro Guerrero jelentésével a közös halászati politika, illetve az ökorendszerek négy percben. Elnök úr, a vonatkozó nyilatkozat